Köszönöm. Most lezárom a vitát. A következő témára térünk át, és most biztost cserélünk. Tehát eh, Navracsics úrnak adjuk át ismét a szót. Közös vitára kerül majd szó sor a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása témájában. A második eh, témánk pedig a bejegyzett életesi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása témájában. Kavada úrnak adom meg a szót a jelentéstevőnek négy percben. Köszönöm. Hát én azt hittem, hogy 6 percet kaptam, de próbálom ezt a négyet betartani. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. Az európai polgárok mobilitása nem illúzió, ez valóság. Éppen ezért van 16 millió olyan pár Európában, amelyek több több nemzetiségűek, ezek az emberek élnek ezeknek az embereknek van egy autója, van bankszámlája, vannak ingatlanaik, és néha egyáltalán nem könnyű, hogy megfelelő, nem egyértelmű, hogy milyen joghatósághoz kell fordulniuk, és milyen, mi az alkalmazandó jog, amikor bármilyen problémájuk van. Nyilvánvalóan ezeknek a jogi eljárásoknak költségei is vannak, például különvállás, vagy vállás esetén, vagy elhalálozás esetén sajnos igen komoly konfliktus helyzetek alakulnak ki ezen jogi bonyodalmak során. És ez nem csak a házasság, nem csak azokra vonatkozik, akik házasságban élnek vagy éltek, hanem a bejegyzett élettársi kapcsolatokra is. rendkívül eltérőek a szabályok, a tagállamok, tehát tagállamra tagállamra eltérőek a szabályok arra vonatkozóan, hogy mi történik például a bejegyzett élettársi kapcsolatokban, mondjuk elhalálozás esetén az ingatlanok hogyan öröklődnek. Elképzelhető, hogy a letelepedés helyén, vagy az állampolgárság helyén érvényes joghatóság lesz érvényes. Az alkalmazandó jogra vonatkozóan ez az összes vagyontájra vonatkozik, még akkor is, hogy ezek más országokban helyezkednek el. Még egy dolog, nagyon fontos az, hogy minden egyes tagállamban alkalmazzák ezt a jogot, illetve hogy a szubszidiaritás elvét is alkalmazzák. A házasság definíciója, vagy a bejegyzett életási kapcsolat definíciója nem szerepel a jogszabályban, tehát ez továbbra is tagállami hatáskör. Egy olyan tagállam, amely nem ismeri el az adott élettársi kapcsolatot, nem köteles arra, hogy ez Euró... nem köteles arra, hogy ezt megtegye ezután sem, és egy másik tagállam bíróságát is meg lehet keresni egy ilyen esetben, egy olyan, nyilván olyan tagállamot kell keresni, amely elismeri a bejegyzett mm, élettársi kapcsolatot. Családjogban, a tanácsban egyhangú döntésre van szükség, éppen ezért nagyon sokáig tartott az, míg sikerült megállapodni, és a megállapodás így is csak a megerősített együttműködésen keresztül jött létre. Nem mindegyik tagállam fogadta el ezeket a jogszabályokat, ezért került sor, mondom, a, meg, a megerősített együttműködésre. A két rendelet esetében. Tehát a bejegyzett élettársi kapcsolatokra és a házassági házasságokra vonatkozik ez. Múlt héten nagyon nagy többséggel megszavaztuk a, a jogi bizottságban ezt a két jelentést. Van egy apró módosítás, nem tagállam, nem tagállamok kifejezést kell használni, hanem a megerősített együttműködésben résztvevő tagállamok kifejezést kell használni, ez tartalmi kihatással nincsen. A frakcióm és jó magam ezt a módosítót nem szeretnénk megszavazni, mert nem szeretnénk, hogyha nehezen létrejött nem szeretnénk, hogyha nehezen létrejött megállapodást így veszélybe sodornánk, ugye 17 tagállam vesz részt ebben. Rendkívül fontos elnök asszony, hogy holnap megszavazzuk ezt a két rendeletet. Van egy új ütemterv. Az a cél, hogy mi hamarabb meg lehessen a tanácsban ezt a két rendeletet szavazni. A mind a 17 tagállam részvételével. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, ne feledjék, elég sok párról van szó Európában, ez 16 millió párról, ez azt jelenti, hogy 32 millió emberről. Őket mind érinti ez a döntés, úgyhogy gondolkozzanak el ezen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Navracsics biztos úr következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők európai polgárok kihasználják a szabad áramlás jogát, és növekszik a nemzetközi házasságok, illetve partnerségek száma. Ahogy elhangzott, 16 millió nemzetközi pár él az Európai Unióban. Ezek a párok nehézségekkel néznek szemben a vagyonjogi kérdések tisztázásában, esetleges házasság felbontása haláleset esetén. Ezek az új szabályok, amelyek a nemzetközi párok vagyonjogi ügyeire vonatkoznak, ezek igyekeznek ezen nehézségeket tisztázni, megoldani. Nemzetközi házaspároknak, családoknak jogbiztonságot nyújtanak, és a, ezek a házasságok, illetve pár, párkapcsolatok tudni fogják, hogy mire számítsanak, mely joghatóság alá tartoznak, mely ügyekben. Ezek az új szabályok a a határozatok a kereskedelmi, illetve magájogi kérdésekben a határozatok kötős elfogadására is kitérnek, és az európai családjog területén fontos hézagokat szüntetnek meg. Kavada úrnak szeretnék együttműködni, kivel volt az együttműködés ezen nehéz témában. Emellett a holland elnökségnek is szeretnék köszönetet mondani meg egy megerősített együttműködés támogatásáért. Természetesen <clears throat> Örültünk volna, hogyha minden tagállam részt vesz ebben a megegyezésben, de most akkor azokkal fogunk előrelépni, amelyek részt kívánnak venni a megerősített együttműködésben, és több tagállam, a többi tagállam előtt mindig nyitva áll a kapu, eh, amikor készek erre. Eh, tá, eh, tá, csatlakozhatnak ő is, ők is. Időközben ezek a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos szabályok biztosítják azt, hogy a, részvétele, a, résztvevő tagállamok és a nem résztvevő tagállamok közötti vegyes kapcsolatokban az, az ügyek nem érintettek a házasságokra, illetve a regisztrált partnerségekre vonatkozik, vonatkoznak a szabályok, és a rendelet tervezetek olyan biztosítékokat is tartalmaznak, amelyek a tagállamok jogi hagyományait is tiszteletben tartják hogy nem várják el egy olyan tagállamtól, amely nem ismeri el a regisztrált partnerséget, hogy elismerje ezt, hogyha más tagállamban került ez megkötésre. A, egyszerűen a polgárok életét kívánjuk megkönnyíteni az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, mondja az elnök. Most két percre Fosz úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, Először is én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és az ügyet kezelő elődöknek is. Ma Érdekes, hogy csak ma eh, kezdünk el foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, holott a szabadár, emberek szabadáramlása már régóta eh, megvalósult, eh, és nagyon fontos, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket. El tudom képzelni, hogy egyesek, akik ilyen helyzetben voltak, vannak, úgy érezték, hogy magukra hagytuk őket, a nemzetközi magánjogban próbáltak valahogy vagy a jogi kérdésekben megoldást találni, ez rendkívül bonyolult, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy sikerül megállapodni egy rendelkezésre rendelettervezetben. Holnap lesz a szavazat, szavazás a megerősített együttműködésről a vagyonjog egy, ezen területén a házassági vagyonjog, illetve a bejegyzett partnerségre vonatkozó vagyonjoggal kapcsolatban ez egy nagyon fontos lépés, egy több éves tárgyalási folyamat, egy fontos lépése, nagyon nagy sürgősen szükség van erre a szabályozásra. Ezt a, az ügyet a plenárison minél hamarabb le kell zárni, ennek nagyon örülök. Most a meghallgatás eljárásában vagyunk, és szeretnék köszönetet mondani, hogy a tanács az Európai Parlament megfontolásait, javaslatait a lehető legnagyobb mértékben átvette, és végeredményben elégedettek lehetünk ezzel a szöveggel. Ahogy ez itt elhangzott, a szakbizottság ezt el is fogadta. Természetesen, szerencsére azt is elértük, hogy ez ennek ne legyen hatása arra, hogy e, kötelező legyen elismerni bizonyos olyan partnerségeket, amelyeket egyes part, tagállamok nem ismernek el. Ez problémákhoz vezetett volna, úgyhogy a, a a, egy közrendi biztosítékot tartalmaz a bejegyzett partnerségekkel kapcsolatos vagyonjogi szabályozásról szóló rendelettervezet. Köszönöm szépen, Gebhard asszony következik két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. <clears throat> Nagyon örülök, hogy ma végre ennek a vitának a lezárásához eljuthatunk. Én az elmúlt törvényhozási ciklusban jelentéstevője voltam ennek a témának, most árnyék jelentéstevője vagyok. Nagyon hosszadalmas folyamatról van szó és azt próbáltuk elérni, hogy a polgárok számára egy megoldást találjunk, amely valóban segítségükre van abban, hogy a nemzetközi helyzetekben értelmes megoldásokat találjanak. A szétválasztott házasságok esetében a gyermekek gondozásának joga, most a felbontott házasságok esetében a vagyonjogi kérdések e, tekintetében sikerült egy lépést tenni előre Vannak olyanok Európában, akik azt mondják, hogy megélik Európa nemzetközi jellegét, az ő számukra ez nagyon fontos, ez a szabályozás. Az Európai Parlament számára az is fontos volt, hogy a két javaslat egyrészt, ami a bejegyzett partnerségekre vonatkozik, a másik, ami a házasságokra vonatkozik, hogy mindkettő alapvetően ugyanazokat a jogokat tartalmazza, és ezzel egy időben, és ez is nagyon fontos, a különböző hagyományokat tiszteletben tartsa a tagállamokban. Éppen ezért ez a záradék, mely szerint egyetlen államot sem kényszerítünk arra, hogy a bejegyzett partnerséget bevezesse, hogyha, nál, vagy elismerje, hogyha az ő joghatóságában ez nem létezik, ez is egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos volt nekünk, szociáldemokratáknak az is, hogy kimondhassuk azt, hogy ne legyen forum shopping. Sajnos gyakran került arra sor, hogy a partnerek közül az erősebb, a gazdagabb eh, probléma esetén, a házasság felbontása vagy eh, szétválás esetén, különélés esetén sikerült eh, érvényesíteni az akaratát, és a gyengébbnek pedig be kellett adni a derekát. Ezt most sikerült ellensúlyozni ezzel a jogszabályjal. És ez is sikerült számunkra, hogy egy olyan jogszabályt hozzunk létre, amelyben mind az Európai Bizottság, mind a tanács az Európai Parlament javaslatait elfogadta. Úgyhogy már nem is annyira fontos nekem, hogy csak meghallgatnak bennünket, mert tulajdonképpen végül is együtt döntöttünk arról, hogy mi legyen ebben a szövegben. Azt gondolom, hogy ezzel a jogszabály tervezettel sikerült elérni azt, hogy a valódi problémákat, amelyen nap mint nap találkoznak az emberek, ezt megoldjuk. Köszönöm szépen. Thank you. And now for one minute. Köszönöm szépen. Csambácki képviselő, egy perc. Благодаря ви, госпожо Köszönöm. Biztos úr, hölgyeim és uraim. Kavada úr, a családjog egy nagyon érzékeny dolog, és éppen ezért nagy óvatossággal kell foglalkozni vele. Egy olyan területről van szó, amelyet helyi szinten szoktak szabályozni. Az elmúlt két év során sok jogi területen működtünk együtt. És ide tartozik ez a terület is, ahol különféle nemzetiségű házastársak esetében viták vannak. A partnerség bizonyos formái nem ismertek mindenhol, tehát bejegyzett partnerség például Lengyelországban sincsen. És az, hogy az együttélési formák országról országra változnak, bizonytalanságot is kelthet. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk ezen a téren. Természetesen együtt kell működnünk, jobban együtt kell működnünk, és az arányosság elvénél maradjunk. Kriszogonosz úr, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma egy megerősített együttműködést szeretnénk kialakítani a családjogon belül, hogy döntések elismerhetők legyenek az Európai Unión belül. 18 állam részt vállal ebben a megerősített együttműködésben, ami azt jelenti, hogy sok pár helyzete könnyebb lesz. A legkülönbözőbb tagállamokból. És van egy olyan keret, amely a vagyonjogi vonatkozásokkal <coughs> foglalkozik, és elismeri az Európai Uniós tagállamban hozott ítéleteket. Sajnálatos, hogy a 2011-es bizottsági javaslat nem jutott tovább, mert nem tudtunk a tanácsban megegyezni. Most öt év eltelt, hogy ismét újraindítsuk ezt az eljárást. Az is sajnálatos, hogy a parlanat igazából csak véleményt nyújt be a családjogi esetben. Nagyon sok ezer párra hat ki ez a dolog. És hogyha ilyen témákról van szó, akkor szerintem itt együttes döntéshozatalra lenne szükség, hogy az Európai Parlament, az európai polgárok közvetlen képviselete is hallathassa hangját. Hiszen az Európai Parlament a jogalkotás egyenrangú partnere. Köszönöm. Köszönöm. Reintke asszony, kettő perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves biztos úr, kedves kollégák. Hogy tudjuk eltűrni azt a helyzetet, hogy a családok, a szülők, a gyermerek, a partnerek, akik egész életüket együtt akarják eltölteni, hogy ezek a családok elvesztik eh, jogaikat, hogyha egy másik Európai Uniós országba költöznek. Hogyan tudunk ilyen helyzetet tolerálni? Hogyan eh, tudjuk elviselni azt, hogy eh, a szülők nem mehetnek a gyermekek ágyaihoz a határok miatt? Bizonyos tagállamok még mindig nem értik meg, hogy a család, a bejegyzett élettársi kapcsolat az embereket összehozza. És igazából a azonos nemű családokat már nem lehet úgy tekinteni, mint hogyha másodrangú állampolgárok lennének az Európai Unióban. Ugyanazt a védelmet érdemlik meg. Az Európai Unión belül szabadon kell mozognunk, és mindenhol védeni kell az embereket a diszkriminációból. Szerintem ez nem túl sok de minden európai megérdemli. Fejezzük be a diszkriminációt, amelyel szembesülnek az azonos nemű párok. A szivárvány családok diszkriminációját szüntessük meg. Legyen olyan az Európai Unió, amely minden családot véd. Ez a javaslat egy sokkal nagyobb kirakodós játék, egy apró része. Legyen kiinduló pont, hogy olyan Európai Uniót hozzunk létre, amelyben minden család, minden kapcsolat szabad életet élhet ott, ahol akar, és hogy bárhol élvezheti ugyanazokat a jogokat az eu belül. Köszönöm. Font Storch, két percre. Köszönöm szépen. Itt kétfajta dologról beszélünk, ami, ahogy a családról és a bejegyzett élettársi kapcsolatról beszélünk. Egy ideje már foglalkoztat minket itt a vagyonjogi helyzet és a homoszexuális párok esetében. Lengyelországban blokkolták ezt, mert Lengyelországban ilyen házasságot nem akartak, és nincs. De ez a technokrata elv, hogy elismerjük a családok jogát, tehát hogyha most ide behozzuk a homoszexuálisok kapcsolatát, akkor a kiskapun behozzuk ide az egyneműek közötti házasságot. Hogyha kölcsönösen elismerjük egymás dokumentumait, akkor igazából ezzel kihúzzuk a talajt a nemzetállami szabályzás alól. Európában itt olyan értékeket kell megfogalmazunk, amelyekkel mindenki egyetért. És hogyha bizonyos államok ezzel nem értenek együtt, akkor leszidják őket, és akkor a kiskapun az EU u-m meg behozza azokat, amiket az or- amit bizonyos országok nem szeretnek. Van egy polgári kezdeményezés, anya, apa, gyerek. Az egész Európai Unióban gyűjtik az aláírásokat annak érdekében, hogy a házasság legyen házasság a bejegyzett élettársi kapcsolatok abban az esetben, ahol két férfi van, vagy két nő, az egy dolog. A házasság az egy nő és egy férfi közötti kapcsolat. Hagyják már abba, hogy itt ezt diszkriminációnak szidják, vagy, vagy fóbiáznak itt. Fogadják el, hogy a házasság mást jelent, mint egy bejegyzett élettársi kapcsolat. Nem azt mondom, hogy jobb, nem azt mondom, hogy rosszabb, azt mondom, hogy más. És hogyha a családokat védeni szeretnénk, akkor igenis védjék meg a családokat, és hogyha így haladnak tovább, akkor olyan sok minden jót nem várhatunk a bizottságtól. A polgárok győznek, mégis ők az úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Michel Lebreton következik egy percre. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság szerint 16 millió nemzetközi pár van az Európai Unió. Nem tudjuk, hogy mi a valóság, de ezt ürügyként használja fel az Európai Unió, hogy beavatkozon a családi jogba. Az egyik szöveg a házastársi kapcsolatról, de az 1978-as egyezmény már ezt a kérdést rendezi. Mi, mi az értelme annak, hogy egy európai rendeletet adunk ki erre? A másik téma a bejegyzett élettársi kapcsolatokról szól. Itt van egy alapgond, minden egyes tagállamnak van egy elképzelés arról, hogy mit jelent a bejegyzett élettársi kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy rá akarunk valamit kényszeríteni a tagállamokra? Tíz tagállam is van, amely nem fogadta el ezeket a szövegeket, éppen ezért én nemmel fogok szavazni. Köszönöm. Most két percre megadom a szót Eszterrasz Rasferragut asszonynak. Köszönöm, elnök asszony! Ez a téma tényleg rendkívül fontos. Szeretnék gratulálni Kavada úrnak, a jelentéstevőnek. Egy nemzetközi pár esetében elég bonyolult jogi procedúra következik be vállás esetén. Nagyon eltérőek jelenleg a szabályok az Európai Unióban. 2015-ben egy megállapodás született arról, hogy a házastársi kapcsolatok, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatok esetében ezen kérdések rendezése legyen prioritás, de nem sikerült megállapodni. Éppen ezért 17 tagállam úgy döntött, hogy szeretnénk megkönnyíteni az európaiak életét, ezért megerősített együttműködés formájában döntenek erről. Nagyon fontos az, hogy pontosan tudjuk, hogy mely joghatóság érvényesül, mi az alkalmazandó jog, illetve, hogy a határozatokat elismerik-e és végrehajtják-e. Úgy gondolom, hogy ez egy Európai Uniós prioritás, ezért normális az, hogy ezt így, hogy ezt így elfogadjuk, ez megkönnyíti az európaiak életét, és nagyobb biztonságot is jelent. Nagyon fontos az, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsuk, illetve gondoljuk el, hogy az európai szabadság, és hogy a szabadság, a jog és a biztonság területéről is szó van. Természetesen önkéntesen vesznek részt a tagállamok ebben a megerősített erő, erő, együttműködésben, bárki bármikor kiléphet és beléphet. Valójában itt egy nemzetközi magánjogi eszközről van szó, amelyel kiegészítjük azokat az eszközöket, amelyekkel polgárjogban, illetve családjogban máj, már rendelkezünk. A diszkrimináció ellenesség elvét kell szerintem itt is megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm. A következő hozzászólunk nincs itt a teremben, így aztán Skripek úrnak adom meg a szót egy perc. Köszönöm szépen. Zvezoknak. Egy nő és a férfi házassága az az egység, amelyre és ez az intézmény, amelyre a társadalomnak építenie kell. Ez a jogszabályalkotó célja is, így tudunk fontos üzenetet küldeni. A <coughs> házasságkötés, családalapítás, gyermekvállalás fontos, ez az, ez az üzenetünk. Negatív trend a bejegyzett partnerség, az azonos neműek közötti eh, partnerség, ez szerintem rendkívül eh, súlyos és negatív. Az Európai Unióban a eh, szkepszicizmus egyre terjed, ez ennek a trendnek a következménye. Az emberek úgy érzik, hogy hazudtak nekük, nekik az isztambuli konvencióval ugyanez a helyzet, e, ezt amblok el akarja fogadni az Európai Unió. Hallgassuk meg az európai polgárok álláspontját. E, a polgárokért vagyunk itt, nem pedig az elnökökért. Köszönöm szépen. Elnézést. Kék, kékkártyás kérdést szeretne feltenni a kollega, elfogadja? Igen, tessék. Köszönöm szépen. Hát Nos, hogyha ön azt mondja, hogy ezeket a jogokat az európai jogszabályoknak nem szabad felülírni, hanem minden tagállamnak a joga a saját jogszabályait elfogadni, és mindenkinek joga van az emberi jogokhoz. Nem gondolom, hogy kielégítő ez. Mi a helyzet az emberi jogokkal? Nos, kedves képviselőtársam, ön nyilván tudja, hogy éppen ez a terület esik a szubszidiaritás alá, és minden tagállam, az én hazám is saját hatáskörben dönt erről a kérdésről. Mindannyian élvezzük az emberi jogokat, ezt nem lehet, senki nem maga találta ki. Köszönöm, Svoboda képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, először is hadd köszönjem meg Kavada úr munkáját ezen javaslattal kapcsolatban. A megerősített együttműködés szerintem nagyon hasznos dolog. Az Európai Bizottságra hadd, mondjam el, hogy 2007-ben az új házasságkötések 13%-a nemzetközi házasságkötés volt. Ezért fontos ezen polgároknak lehetőséget adni a jogaik áttekintésére. És ez 1,1 milliárd eurós megtakarítást jelentene, hiszen ennyit költenek az európai polgárok most a bírósági eljárásokra a különböző tagállamokban. A, nagyon fontos az is, hogy a e helyi jogszabályalkotás is megtörténjen. Nem harmonizálni kívánjuk a vagyonjogi e, szabályokat az egyes tagállamokban, a nemzetközi e, párkapcsolatok esetén. Nem arról van szó, hogy a regisztrált partnerségek ugyanolyanok, mint a házasság. Pontosan arról van itt szó, hogy egységes szabályokat hozzunk létre a vagyon felosztására, ez tehát megfelel a szubszidiaritásnak. Illetve a javaslatok egy része, polgári kérdés, ami lehetővé teszi azt, hogy a tagállam ne alkalmazza ezeket a jogszabályokat, hogyha vannak objektív okok erre. Hogyha például a regisztrált partnerségek meghatározását tekintve különbségek vannak. Az Európai Unióban a, szabad, a mozgás szabadság az egyik alapvető szabadság, ez egy dolog. De a másik dolog pedig az, hogy nem szabad túl bonyolítani ezt a szabadságot, hanem valódi közös jogteret kell létrehozni. Köszönöm szépen. Gászpára képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Kavada kollégának a munkájáért, és nagyon örülök annak, hogy a Júri Szakbizottságban sikerült megegyezni. Ezzel a rendelettel előrelépés történik, ezt a kollégák is mondták. Ez a rendelet választad, végre konkrét választad jogbiztonsági és egyszerűsítési kérdésekben 16 millió európai pár él olyan helyzetben, hogy erre szüksége van. Nagyon fontos, hogy az ember tudja, hogy milyen, mi az alkalmazott jog, mi a joghatóság ilyen esetekben. Remélem, hogy amikor abban a 18 tagállamban, ahol, amely szerepel a amely szerep, akik részt vesznek a megerősített együttműködésben, eh, mi hamarabb, eh, tehát hatályban lépjen ez a, ez a rendelet, és remélem később majd újabb tagállamok is eh, csatlakoznak a meg, az együttműködéshez. Köszönet a soros elnökségnek, és remélem, hogy a következő soros elnökség, a szlovák képes lesz arra, hogy a teljes tanácsot, tehát az összes tagállamra kiterjeszti majd a megerősített együttműködést. Köszönöm szépen. Komodini asszony következik két perc. Köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt plenáris ülésen a parlament a bürokrácia csökkentéséről szavazott, hogyha e, olyan esetekben, amikor a szabad mozgás jogát, illetve a szabad letelepedés jogát akarják, ezzel akarnak élni a polgárok. Amikor ma a Kavada jelentést tárgyaljuk, és ezt megszavazzuk, akkor azt hiszem, hogy az európai vegyes párok életében nagyon nagy könnyebbséget jelent majd az, hogy egyértelmű lesz, egyértelmű lesz a helyzetük, egyértelmű lesz az, hogy melyik joghatósághoz kell fordulniuk, mi az alkalmazandó jog, illetve, hogy a vagyonjogi vonatkozásokat is egyszerűbben lehessen megoldani. Ez Korábban rendkívül bonyolult volt, hogyha szerették volna feloldani vagy felbontani a bejegyzett élettársi kapcsolatot, akkor különböző joghatásokhoz, tehát különböző országokhoz kellett folyamodniuk. A megerősített együttműködéssel létrehozott rendelet, azt hiszem, hogy nagyon leegyszerűsíti majd a helyzetet, öröklési kérdésekben, vállás esetében, egyetlen bírósághoz kell csak fordulniuk, és az összes többi vagyoni kérdésről is ugyanez a bíróság dönt. Más esetekben is, amikor igazságszolgáltatásra van szükség ezeknek a pároknak, sokkal egyszerűbb lesz majd a helyzet. Ezek a javaslatok azt fogják elérni, hogy, megkönnye, hogy könnyebb legyen az európai próbál, polgárok élete. Köszönöm szépen, Negrescu. Mentale Consiliului în materia Köszönöm szépen. A bejegyzett élettársi kapcsolat ezen anyaga eléggé sokáig tartott. Jó, hogy van egy ilyen javaslat, hiszen arról van szó, hogy erősebben együttműködjenek az európai tagállamok, és ez pedig mindenképpen változás. A rendelet nagyon jó eszköz lesz a 16 millió nemzetközi pár érdekében. Megállapítja az illetékességet ebben az ügyben. Most azonban az a helyzet, hogy az összes európai tagállamra szeretnék ezt kiterjeszteni, hogy minden európai országra vonatkozzanak ezek az előírások. Pedig vannak olyan polgárok, akik szenvednek attól, hogy különféle jogrendszerek vannak a különféle tagállamokban, és ahol elismernek valamit, a másik országban nem. De az mindenképpen fontos, hogy a nemzetközi pároknak világosabb helyzete legyen. Köszönöm. Seinfeld úr, kettő percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Ma nagyon fontos témáról tartunk itt vitát. Arról van szó, hogyha úgy szeretnénk, egy nagy problémát kezelünk most az Európai Unión belül. Holnap jön a brit népszavazás, most mindenki arra gondol, de szerintem fontos mással is foglalkozni. Ez nyilván nem olyan fontos most, mint a brit népszavazás, de azonban ez is jól mutatja, hogy milyen irányba halad az Európai Unió, és hogy hogyan, milyen jövőre számíthat. Az európai közösség egy humanista alapokon nyugvó közösség, és ide tartozik a tolerancia is, ami az európai kultúra egyik alapja. Erről van ma szó a toleranciáról. És nem tudom, hogy holnap mi lesz a helyzet. Nem tudom, hogy holnap milyen realitások lesznek az Európai Unióban. Szó van arról, hogy véget ér egy folyamat, amely hosszú évek előtt kezdődött. Igen, egy folyamatról van szó, tehát az egész mozgásban van. És úgy gondolom, hogy lássuk az esélyt arra, hogy az emberek jobban élnek majd, bizton, nagyobb biztonságban élnek. És nem csak nyilvánosan, hanem a privát életükben, a magánéletükben is megvannak ezek az esélyek. Reméljük, hogy holnap olyan döntés születik, amely szükséges azért, hogy biztonságot adjunk a polgároknak, és hogy az Európai Unió és az európai polgárok között összhang legyen. Ahol a polgár áll a középpontban. Az államok azonban olyan intézmények, melynek feladata a polgárok jólétek el, hogy legyen. És most szeretnék egy felszólalást intézni önökhöz. Mindazok az államok, amelyek az emberek boldogságával törődnek, kapjanak lehetőséget. Köszönöm. Rodriguez, asszony egy percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, 2007 óta prioritásként szerepel az Európai Bizottság és Tanács napi legyen ez a téma. Nagyon sok millió pár életét határozza meg a helyzet, és egyértelmű, hogy egyszerűbb törvényekre van szükség, a családjogot azonban meg kell védeni, illetve a vagyonjogi kérdések és eh, tagállami hatáskörbe tartoznak. Polgári jogi kérdésekről van tehát szó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyon eh, jogi vonatkozásairól. Sajnálatosnak tartom, hogy a józan ész és az igazságosság nem hódította meg a tanácsot. Az lett volna kívánatos, hogyha az összes tagállam megegyezett volna, kár, hogy a megerősített együttműködés útját kellett választani. Köszönöm. Önök köszönöm szépen, Posztvisi úr, két perc. Vážená paní předsedkyně, já velmi podporuji tento materiál. Köszönöm szépen, elnök asszony. Támogatom ezeket a javaslatokat, ahogy kollégáim a frakcióból, akik előttem szóltak hozzá. Egy kicsit sajnálom, hogy 5-6 év eltelt azóta, hogy a téma megkezdődött, a vita megkezdődött a tanácsban. Cseh igazságügyi miniszter voltam akkor, a tanácsüléseken részt vettem, és tudtam, hogy nagyon hosszú út áll előttünk. Azt remélem, hogy holnap a józanész nyer, és elfogadjuk ezeket a e, jogszabálytervezeteket. Sajnos csak 18 tagállamra vonatkoznak, nem az egész Európai Unióra, úgyhogy a hatékonyság korlátozott. El kell mondanunk, hogy ezek a jogszabálytervezetek a tagállamok szuverenitását nem korlátozzák és nem, nincsenek hatással az ország családjogára, negatív hatással, illetve nincsenek hatással arra, hogy a regisztrált partnerséget el kell ismerni, vagy nem. Elismerik-e, vagy nem egy konkrét országban. Ahogy többen említették előttem, egy kicsit több torzult képet festettek arról, hogy miről beszélünk. Magánjogról, családjogról beszélünk, illetve eljárásjogról. Ez azt jelenti, hogy melyik az a joghatóság, amely meghatározza az ügyet, döntést hoz az ügyben, és melyik az alkalmazandó jog. Én tudom, hogy ez nagyon sokat segít majd. Olyan ügyfeleim vannak, akik nemzetközi házasságban élnek, és problémáik merültek fel, a vagyonjoggal kapcsolatban, hogy a vagyonuk, házasságban szerzett vagyonuk több joghatóság alá tartozik. Én meg tudom érteni, hogy valaki nem tudom megérteni, hogy miért lehet az, hogy valaki ellen ez egy olyan jogszabályt, ami egyértelműen segít azoknak, az európai polgároknak. Remélem, hogy elfogadjuk ezt a jogszabály tervezetet, bár örülnek neki, hogy az egész Európai Unióra vonatkoznak. Köszönöm, spontán hozzászólások következnek. Egy percre, Máriás úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony. A vagyonjogra vonatkozó kérdések tisztázása különvállás, illetve házasság felbontása esetén, illetve haláleset esetén fontos pont. A helyzet, ami eddig létezett, most változik. Egy egységes szabályozás jönne létre a vagyonjoggal kapcsolatban a nemzetközi párok esetében. Azonban az a helyzet, hogy a nemzeti jogot ez semmisé teszi, és az eddig ismert jogot. Eddig pedig minden probléma nélkül megoldódott, ez, megoldottuk ezeket a problémákat, most pedig nemzetközi jogot hozunk létre. De itt a közrend biztosítéka is felmerül, és arról az merül fel, hogy egyes tagállamok nem ismernek el bizonyos partnerségeket. A szubszidiaritást megsértjük, illetve bizonyos kulturális hagyományokat nem tartunk tiszteletben. Azt gondolom, hogy ez a rendelet több problémát hoz létre, mint amennyit megold. Köszönöm szépen! szépen, Jakub Csics képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. végre jó hírről számolhatunk be. 16 millió európai állampolgár most könnyebb helyzetbe kerül. Folytak a viták, de nagyon sokáig tartottak ezek az eszmecserék, illetve viták a regisztrált partnerségről, illetve a házassági vagy a jogi helyzetről. Elfogadhatatlan, hogy tíz tagállam nem kívánja ezt a javaslatot elfogadni. És Kavada jelentéstevő és elmondta, hogy a szerelem a legszebb dolog a világon, de a való életben van különvállás, van házasság felbontása és van haláleset is. Jogbiztonságot kell biztosítanunk a polgárok számára. Hogyha ez nem létezik, akkor nem tudom, hogy milyen értékekre kell az Európai Uniót felépíteni. Köszönöm. Kaputa úr, köszönöm szépen, az emberek egyre inkább szabadon mozognak Európában, és ez Elősegítette azt, hogy több legyen a nemzetközi pár. 16 millió ilyen európai pár van. Számukra nehézséget okoz az, hogy például vagyontárgyaikat megfelelően kezeljék, vagy hogyha az egyik fél, e, az egyik fél elhunytával vagy vállás esetén rendkívül problematikus a jogi folyamatok intézése. Üdvözlük tehát, üdvözöljük tehát ezt az új rendeletet, mely, egy, mely egyértelműen rendezi ezt a kérdést. Ez az, azonban ez a, ez a kérdés, vagy ez a rendelet nem foglalkozik olyan kérdésekkel, amelyek tagállami hatáskörbe tartoznak, például tartási kötelezettségekre, vagy az elhányt életes utáni öröklése. Nos, homogén homány, eh, homogén irányelvre vagy rendeletre van szükség, amely segíti a családokat. Köszönöm szépen, ezzel a hozzászólások végére értünk, ezért Navracsics biztos úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Több éves bonyolult tárgyalás áll mögöttünk, végül 18 tagállam döntött úgy, hogy részt vesz a megerősített együttműködésben, remélem még többen is csatlakoznak. Örülök. Szeretném arra kérni az Európai Parlamentet, hogy pozitív véleményt adjon ki erről a két rendületről. Az a célunk, hogy az európai polgárok életét leegyszerűsítsük, vagy egyszerűbbé tegyük, függetlenül attól, hogy a polgárok bejegyzett élettársi kapcsolatban vagy házasságban élnek, mindenki számára hasznos lesz ez a két rendelet. Azon tagállamok, akik még nem, tart, nem csatlakoztak a megerősített együttműködéshez, kérem, hogy ezt tegyék meg. Minél több tagállam csatlakozik ehhez, annál több polgár élvezheti annak előnyeit. Köszönöm szépen! Kavada úr következik, a jelentéstevővé az utolsó szójoga. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nem tudom, hogy ez lesz az utolsó szó, de ebben a témában talán igen. Szeretném szeretnék most nyilvánosan köszönetet mondani a tanácsnak, illetve a bizottságnak, hogy hat év egyenlőtlenségre pontot tettek. Miért használom ezt a szót? Azért, mert hogyha 18 ország ezt elfogadta, hogy egyfajta paktumnak vetik magukat alá, a bejegyzett élettársi kapcsolatok esetében ezek vagy nem házas, házastársi kapcsolatban élő férfiak és nők, vagy homoszexuális párok. Valószínűleg azért tették ezt meg ezek a tagállamok, mert a tagállami igényeknek, igényekre reagálnak a jelenlegi nemzetközi rendszer, ugyanis nem kiegészítő. Még egy jó ügyvéd sem ismeri ki magát a jelenlegi jogi káoszban. 16 millió emberről van szó, 16 millió párról van szó, ami összesen 32 millió ember bejegyzett életesi kapcsolatban, vagy házasságban, de mindenkinek van, vannak szülei is, édesapja, édesanyja, tehát összesen 64 millió ember egy kafkai helyzetben találják magukat, hogyha, hogyha véget akarnak vetni például egy ilyen kapcsolatnak. Nagyon sokáig tartott, még eljutottunk ide. De miért tartott ez ilyen sokáig? Mondták azt páran, és érdekes is, furcsa is. Kedves kolléga mondta, hogy az Európai Unió a szabad mozgást, a szabad tőkemozgást fontosabbnak tartja, mint sok mindent más. De, de sajnos túl sokáig tartott ez politikai akarat kellett ahhoz, hogy ezt a, ezen a akadályon túllépjünk. Lenne egy kérdésem. Vajon a szubszidiaritás veszélyben van-e? Nem, egyáltalán nem. Aki nem szeretne, aki nem szeretné a szöveget, az nem fogadja el, tehát csak 18 írta ezt alá. Viszont, akik azt akarják, hogy a azok esetében, akiknek a akik olyan tagállamban, akik olyan tagállam polgárai, akik nem írták ezt alá, viszont ö, olyan országban élnek, ahol ez alkalmazható, azokra is vonatkozhat ez, őket is védi ez. Végre egy kisebbséget is védünk, egy olyan kisebbséget, amelyekre nem akartak odafigyelni a tagállamok. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Szerintem kiváló alkalom ez arra, hogy akik nem írták alá, azok elgondolkodjanak azon, hogy ez hasznos a polgárok számára, avagy nem. Köszönöm. Köszönöm, ezzel lezárjuk a közös vitát. A szövegről holnap szavazunk.